dolgozik a nemzetközi partnerekkel, hogy stabilizálni tudjuk a helyzetet a közép-afrikai köztársaságban, és a politikai helyzetet javítani tudjuk. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony, ezzel lezárjuk a vitát. Hat állásfoglalás indítva nyújtottak be, és ezekről egyből a vita után szavazunk. Következő napi rendi pont a Bahreini helyzet. Itt is először a szerzők kapják meg a szót. Először Repó kollega kapszót parancsoljon. Arvoisa puhemies. Köszönöm szépen. Az emberi jogok helyzete Bahreinben tovább romlott. Erőszakkal igázták le a tüntetéseket, és ez halálok, halálos halál, emberek halálához vezetett. Márpedig az emberi jogokat mindenkinek biztosítani kell azok, azok számára is, akik eh, bírálják a rendszert, például a közösségi médiumokban vagy az interneten. Az arab tavasz egy demokrácia hullámot indított el, és ez számunkra is egy próbakő volt, hogy elkerüljük a kettős morált az európai külpolitikában mindenhol egységesen kell fellépnünk, támogatnunk kell a nyílt társadalmat és a politikusok és a civil társadalom közötti párbeszédet. Minden egyes nép megérdemli a tiszteletet, ezt nem szabad elfelejtenünk. Nem akarunk erőszakos cselekményeket. Nem akarjuk, hogy lázadás jöjjön létre, de megengedhetetlen, hogy a rendőrség megkínozza a tüntetőket. Köszönöm szépen, Tenok kollega kapszott. Elnök úr, semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy ami 2011-ben történt Bahreinben, igen aggasztó volt a rendőrség, aránytalanul lépett fel, és ártatlan tüntetőket megölték azok, akik ezért felelősség bíróság elé eh, kell, hogy kerüljenek. De ugyanakkor eh, Keveset tudunk erről az országról, hogy mi történt a legutolsó lázadás óta, hiszen egy, még egy állásfoglalást fogadhatnánk el Bahreinről. Egyetértek a bahreini kormány azon aggájával, amely öm, arról szól, hogy csak Bahreinre koncentrálunk, miközben a térség más országában sokkal rosszabb az emberi jogi helyzet, és sokkal kevésbé foglalkozunk vele. Például a Szaudi-Arábia nem ért el, el előrelépést az arab tavasz óta az emberi jogi eh, helyzetben. Bahreinnek sokkal inkább gratulálni kellene a ki, király által kezdeményezett nemzeti dialógushoz, az új büntetőtörvénykönyvhöz és a rendőrségi ombudsmani intézmény felállításához. Egyetértek az, egy minden politikai elítéltet szabadon kell bocsátani, és mindenkinek az véleménye van itt a szabadságával él, élnie kell, és a szabad sajtó a demokratikus társadalom sarokköve azonban a bahreiniek eh, biztató jeleket mutatnak arra, hogy jó irányba haladnak. Az emberi, az arab emberi jogi bíróság felállítása Bahreinben szintén az előrelépés eh, ékes tanúbizonyságát adja ebben a kis eh, államban. Kérem tehát a tagállamokat és a képviselőket, hogy konstruktív párbeszédet fordítsunk, hiszen ha partvonalról csak a újunkat rázogatjuk, és nem értjük meg a helyzetet, ezzel senkinek sem fogunk segíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tanok úr, most pedig Vergyi asszony kapszott két percben. Quand on lit la résolution qui nous est soumise... Amikor a tervezetet olvasuk, akkor csak minimum azt állíthatja meg, hogy nagyon-nagyon mérsékelt ez az állásfoglalás tervezet továbbra is aggasztó a helyzet Bahreinben, a reformok tekintetében, és egyéb helyzetben is ezt mondhatjuk el. Augusztus óta egyre súlyosabb a helyzet, az erőszak alkalmazása egyre erőteljesebb, és az Al-Khalifa király által felvezetett megoldások is aggasztóak. Az elnyomó rendszerek, az elnyomó eszközökkel szemben semmi sem születik. Így ismételten több ezren vonultak az utcára, és követelték a demokratikus reformokat. Ehhez képest visszavágtak nekik. A helyben lévő hatalom pedig az ö, iráni veszélyre hívja fel a hit, a figyelmet. Azt tudjuk ugyanakkor, hogy a szunita hatalmak ö, kívánja megerősíteni a az ország vezetése. És azt is látjuk, hogy Szaudarábia hogyan lép fel, és milyen, milyen szövetséggel rendelkezik ezen ország. Többek között az ötödik flotta amerikai jelenlétére utalnak itten is. A miniszter elnök is, illetve több mint 40 éve van hatalmon. Az összes rádalás semmire sem vezet, mindössze csak ködösítés szolgálnak figyelembe véve, hogy milyen világpozíciót is foglal ez az ország, súlyos felelősséggel rendelkezik a nemzetközi közösség, és kiváltképp az Európai Unió nem szabad, hogy elfelejtjük, elfelejtsük, megfeledkezünk a bahreni lakosokról és a az arab tavasznak az elfelejtei váljanak. Válaszokat kell adnunk, többek között olyan témákban is, mint a geostratégiai témák. Nem lehet, hogy hagyjuk, hogy tucatjával gyilkolják le a bahrenieket. Nem szabad, hogy csendbe maradjunk, hogy egyesek csendbe maradjanak, és nem fogjuk megszavazni ezt az állásfoglalást, mert nincs összhangban azzal a kihívással, amelyel szembesülünk. Szolidárisak vagyunk a bahreni népel, és az a néhány kis bekezdés a végén nem elegendő. Köszönöm, Verzsi asszony. Most pedig Lisek úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, Elnök úr, biztos asszony. Bahrein egy pici, de roppant fontos ország a régióban, egy olyan ország, amely nem teljesen demokratikus, legalábbis a demokrácia általunk való értelmezése alapján. Ám azonban ez az ország jelentős lépéseket tett az igazságszolgáltatási rendszer reformja, az emberi jogok biztosítása területén nagy lépéseket tettek előre, és éppen ezért a ezt el is ismerjük az állásfoglalásunkban. Az azon országok, amelyekkel foglalkozunk, azokban ugyanakkor bátran el kell is ítélnünk azt, amit el kell ítélni, ami elítélésre szorul. Például az elfogadhatatlan kínzást, vagy pedig a tüntetők elleni fellépést. Éppen ezért köszönöm minden frakcióban ülő kollégáimnak a konstruktív megközelítésüket, hiszen a néppárt nevében úgy gondolom, hogy ez egy jól kiegyensúlyozott jelentést, állásfoglalás tervezet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Liszek úr. Most pedig Hárkin asszony kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az állásfoglalás többek között ugye a bahreini helyzetről szól, ahol a, az emberi jogi aktivistáknak azzal kell szembenézniük, hogy zaklatják őket, vagy börtönbe zárják őket. Arra kell törekednünk, hogy minden ilyen szemét, orvost, újságírót azonnal is feltétel nélkül szabadlábra helyezzenek, és hogy ők békés módon folytathassák a munkájukat két szemét, Lavilazsát szeretném még megemlíteni, akik szintén indokolatlanul börtönbe ülnek. Tanok úr feltette a kérdést, hogy kell-e egyáltalán Bahreinről állásfoglalást írni. Hát én nem tudom, gondolkozzunk el azon, hogy milyen jelentéseket kaptunk. Én olyan jelentéseket kaptam, hogy legutóbb 50 embert öltek meg vegyi fegyverrel, és amikor ilyen toxikus vegyi fegyvereket alkalmaznak, akkor én úgy gondolom, hogy valóban szükség van állásfoglalásra ugyanis ezek a vegyi fegyverek tiltottak. Ez fontos abból a szempontból is, hogy most Szíriában ugyanerről a helyzetről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy azonnal ellenőrizni kellene Bahreinben is, hogy betartják-e a vegyi fegyverekről szóló egyezményt. Köszönöm, Harkin asszony. Most pedig a frakciók nevében Poszát úr kapszott. Igen, tisztelt elnök úr, a Bahreini királyság a különbözőbb egymásnak ütköző érdekek találkozó pontjában van a szuniták és a síták konfliktus, a Szaudi-Arábia törekvései, a nemzeti és, nemzetiek és az iszlamisták törekvései és a geostratégiai érdekek ütköznek egymásnak. Éppen ezért az érdekünk az, hogy Bahrein stabil legyen, de a stabilitás csak az emberi jogok alapján történhet, ezért hálásak vagyunk Hamad királynak, aki a 2011-es katasztrófa után reformokat indított. Üdvözöljük az ombudsmant, üdvözöljük a nőpolitikában tett lépéseket, de a szép szavakat most már tetteknek kell követniük. Ezért úgy gondolom, hogy ez az állásfoglalás jogos, de helyes az is, hogy e az állásfoglalás tervezet elismeri a reformokat és visszafogott. Köszönöm szépen. Köszönöm Poszát kollega, és most pedig Geringerdi Ódenberg asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokat gyára foglalkozunk és beszélünk Bahrein helyzetéről az Európai Parlamentben, hiszen a reform útján indít, indultak el, de a reformokat nem mindig hagyják végre. A békés tüntetőket, tüntetéseket véresen leverik, felnőtteket és gyermekeket bántalmaznak. Augusztus 14-én egy békés tüntetés előtt Bahreinben egy tilalmat vezettek be, az ülősztrájk és a, és a tüntetés tilalmát. Ezzel pedig egy pofont adtak a civil társadalomnak és a polgári jogoknak mondván, hogy ezek terroristák szervezik ezeket a tüntetéseket. El kell ítélnünk ezt a tilalmat, és azt kell kérnünk, hogy az önkényes bebörtönzéseknek is vessenek véget, hiszen bebörtönözték azokat a személyeket is, akik ezeket a békés tüntetéseket szervezték. Fontos tehát, hogy a társadalmi és a polgári jogokat megerősítsük Bahreinben. Köszönöm Géring Eddi Odenberg asszony, most pedig másfél percben Sáke asszony kapszót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, valóban újra és újra foglalkozunk a bahreini emberi jogi helyzetről, de beszélhetnénk Szaudarábiáról is. Szaudarábia úgy tűnik, hogy most már tankokat küld a bahreini utcákra, hogy segítse a bahreini kormányt. Valóban politikai párbeszédre van szükség, és arra van szükség, hogy a, akiket illetéktelenül fogva tartanak, azok visszanyerjék a szabadságukat. De azért nézzük meg, hogy mindazok, akik egy kormány ellen fordulnak, nem feltétlen terroristák, és nem feltétlenül Irántól kapnak segítséget. Azzal egyetértek, hogy a fogvatartottakat semmilyen módon nem lehet megkínozni a BICI egyezménnyel az egyezménynek megfelelően. A politikai fogvatartottakat szabadon kell engedni, legelőször is azokat, akik európai állampolgárok. A bahreini helyzet mindenképpen meg kell, hogy változzon, ki kell, hogy lépjenek a saját árnyékukból, annak érdekében, hogy valódi jövője legyen az országnak. Szabad médiára van szükség, ami most jelenleg meglehetősen polarizált, és az pedig eléggé kiábrándító, hogy a kínzással foglalkozó főmegbízottat be sem engedték az országba. Meg kell akadályoznunk, hogy európai technológiákat használjanak fel annak érdekében, hogy megtaláljanak és elkapjanak olyan embereket, akik valamilyen humanitárius szervezetnél dolgoznak. Szerintem ennek a háznak sokkal hangosabban kellene mondania, hogy a bahreini emberi jogi helyzeten javítani kell, és hogy ne váljon a környező országok politikai áldozatává ez az ország. Illen. Köszönöm, Sárkászony. Bilán úr kapszót, Elnök úr. Bahrein a közép-kelet egy másik olyan országa, ahol a demokratikus tüntetéseket erőszakkal nyomták el. Nap mint nap letartóztatnak békés aktivistákat, újságírókat és diákokat. Az ilyesfajta elnyomást az úgynevezett biztonsági tanácsok végzik, amelyek törvényen kívüli szervezetek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy újra helyreállítsuk a polgári szabadságjogokat Bahreinben, és ezeket tiszteletben tartsák a biztonsági szolgálatok is. Bahrein azt mondta, hogy párbeszédet kezd a civil társadalommal, a bahreini hatóságok ezt mondták, ezt üdvözöljük, de ennek ellenére hangsúlyoznunk kell, hogy az emberi és polgári szabadságjogokat meg kell erősíteni, és nem szabad korlátozni őket Bahreinben sem. Köszönöm. Köszönöm Bielan kollega, most pedig Murphy úr kap szót másfél percben. Thank you, President. Uh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok embert inspirál az, ami mondjuk Tunéziában vagy Egyiptomban történik, milliókat inspirál ez, fiatalokat, humanitárius dolgozókat, mindannyian odafigyelünk azokra az országokra, ahol a demokrációért, ahol a demokráciáért harcolnak az emberek, ahol jobban akarnak élni, és tényleg megdöbbenve láttuk, hogy milyen brutális módon szorította ezt vissza a Bahreini kormány és a, a, a szaudi hadereg a, közféra, a közférában dolgozókat és az orvosokat is keményen visszaszorították. Több mint 2000 embert ítéltek el azért, mert részt vettek ezekben a megmozdulásokban. 31 orvost és nővért egyenesen katonai bíróság elé állítottak, és utána pedig büntető bíróság elé kerültek. Nagyon sok orvos börtönbe került, de azok, akik ki is kerültek a börtönből, képtelenek voltak utána munkát találni. Egyelőre korlátlan ideig felfüggesztették a gyülekezési szabadságot. Mindenki, aki ezt megszegi, börtönbe kerülhet. Semmilyen gyülekezésre nincsen lehetőség a munkahelyen sem, azok az orvosok, akik például valamilyen szervezetbe tömörültek, szintén bíróság elé kerültek. Ez történik most Bahreinben és ezekkel az erőkkel, ha közvetetten is, de együtt működik az Egyesült Államok és Anglia. Köszönöm. Murphy úr, köszönöm szépen, most pedig Obermeyer kollega kapszott másfél percben. Elnök úr, köszönöm szépen. A tavasz azonnal őszé változott Bahreinben is, és az állam elnyomja az emberi jogi mozgalmakat. Sajnos a közép-kelet államai számára szimbolikus Bahrein a hatalomon lévők félnek az emberektől, félnek a szabadságtól. És itt a nyugat kettős morálja válik láthatóvá, hiszen Bahrein nagyon fontos politikai és gazdasági partnere a nyugatnak, és túl hosszú ideig tűrtük az emberi jogok lábbal tétprását. Nem egy bazár ez, ahol az emberi jogok sérelmét az emberi jogi sérelmeket eh, be lehetne váltani valamivel. Emlékezünk arra, amit Kofi Annan mondott. Azt mondtam, hogy ha ma az emberi jogokat lábbal tiporják, holnap tömegmészárlás történik meg. Az emberi jogok ügyét komolyan kell venni, máskülönben ennek komoly kihatása lesz. Embargót kell bevezetni a, fegyver, a fegyvere beszállításokra, és a gazdasági támogatást is eh, úgy kell kialakítanunk, hogy ösztökéljük a demokratikus út, úton való járást, ösztökéljük a döntéshozokat a demokráciára. Köszönöm szépen, Omer Meyer úr. Most pedig megadom korhol asszonynak egy percben a szót. Ei ole helppoa olla sekä Iranin, Saudi... Köszönöm a szót Egyáltalán nem könnyű feladat Szaudarábiával, Iránnal és az USA-val szembe, me- szembe menni, és nagyon erős és komoly szöveget megfogalmazni a bahreini emberi jogi helyzetről. A bahreini kormányt is meg kell értenünk, és azt is tudnunk kell, hogy nagyon nehéz az előrelépés a jelenlegi politikai helyzetben. Ez mondjuk nem jelenti azt, hogy ne tartanám aggasztónak a helyzetet, természetesen én is aggasztónak tartom. A kormány visszavonta a gyülekezési szabadságot, és így az emberek nehezen jutnak el a saját diplomáciai képviseletükhöz, és remélem, hogy az ENSZ megfelelő szervezetei mindezek ellenére minél hamarabb visszatérhetnek majd Bákrembe. A békés tüntetések erőszakos visszafolytása mindenképpen elítélendő cselekmény, és nagyon remélem, hogy mint az arab tavasz országaiban Bakrán is megkapja megfelelő segítséget a békéhez. Köszönöm, Van Orden úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. Bahrein hosszú ideje barátunk és szövetségesünk. Kulcs geostratégiai pozíciója van az öbölben az Egyesült Államok ötödik flottájának fontos támaszpontja van ott, és szoros szövetségese Szaudi-Arábiának. Ezért tehát azok, akik a nyugodtan való kapcsolatát el akarják aknázni, felforgató tevékenységet folytatnak. A síitek és a szuniták éveken keresztül jól együtt éltek, most pedig lázadnak egymás ellen. Persze, hogy megvédjük a véleménye van itt a szabadságát, megvédjük a gyülekezési szabadságot. És e tekintetben a király nemzeti párbeszédre való kezdeményezése üdvözlendő, illetve üdvözlendő az, hogy a rendőrség fellépését ellenőrzik. De a legitim aggályokon túllátni kell, hogy terrorista támadások is történtek, és valószínűleg a jövőben is egyre több provokáció történik és a médiumok pedig mindig csak a látványos történetekre csapnak rá. Éppen ezért Bahrein érdekében visszafogottságot kérünk minden szereplőtől, és hiszen fontos, hogy konstruktív párbeszédet folytassunk. Megszakítják a felszólalót. Köszönöm Fanorden képviselő a spontán felszólalók körében Kelly kollega kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, az igazat megvalva, elnök úr, Bahreinben a helyzet fele annyira sem rossz, mint a legtöbb országban, amelyekről itt az előbb beszéltünk. És el kell ismernünk a hatalmas előrelépést, melyet Bahrein elért. Például a rendőrségi ombudsman intézményének felállítása kapcsán és a nők iránti e, elismerés sem nagyon jellemző régióban. Ezt el kell ismernünk. De hogyha hibák vannak, a hibákra is rá kell mutatnunk. És semmi kétség nem férhet hozzá, hogy nyomást kell gyakorolnunk Bahreinre. Például a sajtószabadság területén. Minden demokráciában fontos a sajtószabadság. Vagy a szociális médiumok kérdését is nyomon kell követni és azt a kérdést is meg kell vizsgálni, hogyan bánnak a politikai ellenzékkel. Köszönöm. Köszönöm, Kelly úr. Kretu asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. A manamai hatóságoknak a politikája aggasztó. Két évvel a korábbi tüntések, tüntetések után, amelyeket elfolytottak, a szabadságjogok nem érvényesülhetnek, éppen ezért én támogatom mindazokat, akik azt vetették fel, hogy véget kellene vetni ezen folyamatoknak, a kiskorúaknak a szabadrabocsátását, akiket mindenféle jogalap nélkül vetettek börtönbe teret kell adni a különböző vizsgálatoknak is, többek között a kínzások témájában. A bíróságok tevékenységében és a rendőrség tevékenységében bekövetkezett változások ugyanakkor üdvözlendők számos személyt visszavettek az elbocsátások után, és láttuk azt, hogy az Arab Ligának a kezdeményezésre vannak pozitív előmozások, tehát ezt támogatni kell. Köszönöm, Kretú asszony. Paska úr kapszott. Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetértek Tenok képviselővel abban, hogy az állásfoglalás megfogalmazásánál konstruktívan és bölcsen kell eljárnunk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem csak a változásra van szükség, hanem ismerni kell a feleket is, tudni kell, hogy kik az iszlamisták, vagy pedig esetleg demokratikus erőkkel van-e dolgunk. Bahreinben a kormányjal igenis párbeszédet lehet folytatni, a kormányjal és a királlyal. Azok az intézkedések, amelyeket megfog, meg, megfog, hoztak, például az ombudsman felállítása, vagy a nők társadalmi pozíciójának megerősítése bizalomra adnak okot. Persze követelnünk kell, hogy szabadon bocsáss, bocsássak szabadon a politikai elítélteket, és engedjék a szabad médiumok működését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen végezetül Eszai asszony kapszót. Bahrainin tilanne on pitkälti seurausta arabik... Köszönöm szépen. A bahreini helyzet némiképp visszavezethető az arab tavaszra, és meg kell néznünk, hogy meddig mehet még el a kormány abban, hogy polgári jogokat korlátoz, hogy mi ezt meddig fogjuk eltűrni. Természetesen azok, akik erőszakos cselekményeket követnek el, meg kell, hogy kapják ezért a méltó büntetést, ugyanakkor azok, akik ártatlanul kerültek börtönbe, különösen a gyermekek, azonnal szabadlábra kell, hogy helyeztessenek. Nagyon sok minden változott és javult Bahreinben, ezt mindenképpen el kell ismernünk. Az viszont szerintem eléggé sajnálatos, hogy nem minden frakció kívánja támogatni ezt a rendkívül kiegyensúlyozott szöveget. Köszönöm, ezt helyesszony, ezzel lezártuk a vitát, és most megadom Reding asszonynak a szót. President, uh... Elnök úr! hangsúlyozni fogom, hogy igen aggasztó Bahrein helyzete, és Eston alelnök asszony arra kértem, hogy ezt nyilvánítsam itt ki. A főmegbízott asszony nyomon követi a Bahreini helyzetet, azóta, hogy 2011-ben a változás történt, és személyesen kapcsolatot tart Hamad királlyal, illetve Bahreini civil társadalommal is minden felet felszólítottunk, hogy egy hosszú távú és fenntartható nemzeti megbékélésen dolgozzanak, és adják fel az erőszakot. Eston asszony az EU emberi jogi megbízottját Stavros Lambrinidis-t kérte fel, hogy a golf együttműködési tanács miniszteri tanácsának részvétele előtt lássogasson el Bahreinbe is. Itt Lambrinidis úr a civil társadalom képviselőivel, eh, a politikai fogvatartottakkal, és ugyanúgy a hatalom képviselőivel és az ellenzék képviselőivel is találkozott, és hangsúlyozta, hogy a megbékélés folyamata a bizalom terjeszt, bizalmat megerősítő intézkedéseket feltételezi minden fél részéről. Ez valóban szükségesé teszi, hogy szabadon bocsássák a politikai elítélteket, ezzel meg lehet haladni a bahreini társadalom polarizációját. Az emberi jogok tiszteletben tartása Bahreinben nagyon fontos kérdés, és a nemzeti megbékélési folyamatnak még nagy előrelépéseket kell tenni. Ezért kérem és felszólítom a bahreini hatóságokat, hogy biztosítsák, hogy az új törvények, jogszabályok tartsák tiszteletbe a nemzeti közi emberi jogi normákat. Az elmúlt napokban bahreini tárgyaló feleinkkel megosztottuk aggájainkat azon új intézkedések kapcsán, amelyek a állampolgárságtól való megfosztáshoz vezethetnek, vagy pedig a politikai, az ellenzék, illetve a diplomáciai missziók irányában tett lépések is aggasztanak bennünket. Nyomon követjük a helyzetet, és bátorítjuk, biztatjuk Bahreint abban, hogy a független vizsgálóbizottság felállítását támogassák, és a független ajánlásokat vegyék figyelembe. Az Európai Unió további támogatást is szívesen ad e cél végrehajtása érdekében, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek a lépések a kölcsönös bizalom előfeltételei, és a kölcsönös bizalom pedig a reform folyamat alapvetése. A rendőri ombudsman hivatalának felállítását üdvözöltük, de együttműködünk továbbra is a büntetlenség jelenségének megszüntetése érdekében az ügyész, államügyészi hivatal speciális nyomozó hivatala a mi képviseletünkkel együttműködve dolgozik a e cél érdekében. Üdvözöljük a Bahreini közös állásfoglalásnak azt a részét, amely az ENSZ emberi jogi tanácsról szól. Üdvözlöm az Európai Parlament delegációjának megfogalmazását az arab félszigetről, illetve ö, helyésnek találom a Bahreini látogatás után kiadott ö, arányos és kiegyensúlyozott ö, ajánlásaikat is. Köszönöm. Köszönöm, Redding biztos asszony. Lezártam a vitát. Hat állásfoglalás indítványt nyújtottak be, és most azonnal szavazunk, de először közlendőn van. Ügyrendi kérdés?